kapcsolatban tevékenykedik, úgyhogy ezt majd bepótoljuk. Ügyrendi kérdés, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Schulz elnök úr. Amikor a prioritásokról beszélünk, akkor Fotimosenko védelméről is beszélnünk kell, hiszen a hölgy börtönben ül, már elég régóta e, tölti a büntetését, és ez egy e, nagy horderejű emberi jogsértés. Az Európai Parlamentnek fel kell emelnie a hangját, e, tiltakoznia kell a helyzet ellen, mert attól tartok, hogyha nem így teszünk, akkor nagyon rossz véget ér majd ez a történet. Ön az Európai Parlament elnökeként Júlia Timosenkot kell, hogy először meglátogassa a börtönben. Köszönöm szépen. Tanács és a bizottság nyilatkozata következik a Dán elnökség programjával kapcsolatban. Mindenek előtt nagy örömmel köszöntöm, eh, volt nőnket is itt a házban, Torning Schmidt, Helle Torning Schmidt miniszterelnök asszonyt, Megadom a szót, hogy ismertesse a Dán elnökség programját. Toning Schmidt miniszterelnök asszonyé a szó parancsoljon. Európai Parlamenti Elnök úr, Bizottsági Elnök úr, tisztelt politikai frakcióvezetők, európai parlamenti képviselők és az Európai Bizottság képviselői. Nagy megtiszteltetés számomra önök előtt állni, annak érdekében, hogy bemutathassam a Dán elnökség prioritásait. A korunk egyik legnagyobb európérje, a nemrég elhunyt Václav Havel azt mondta. Húsz éve már annak, hogy Európa szétszakítottsága megszűnt, és hiszek abban, hogy soha nem fogja megengedni az, hogy megint megosztott legyen, ellenkezőleg lehetőséget teremt majd, és kezdeményezést tesz arra, hogy szolidaritás és, és együttműködés kezdődjön el. Havel volt a leg, az európai szellem legjobb megteremtője, a szabadság és a kreativitás bajnoka, a jogállamiság és a demokrácia bajnoka, a haladás és az integráció hajtómotorja és a gyengék segítője. Történelmünk ebben a kritikus időszakában közös felelősségünk az, hogy Havel Európába vetett hitét megvalósítsuk. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy európai, lehet, e, európai lehetőségeket, a béke, a lehetőségek és a, a szabadság, a prosperitás terén ösztönözzük, és a Dán elnökség a bizottsággal együttműködésben ezt fogja tenni. Nagyon vártam, hogy beszélhessek önökkel, Dánia miniszterelnökeként is, de ennek a ennek a különös, egyedülálló parlamentnek a korábbi tagjaként is. Ennek a háznak a politikai eh, gép eh, házában eh, alakítják ki minden nap az Európai Unió köveit, építőköveit. Természetesen vannak elválasztó vonalak és heves viták, és ez így helyes is. De azt teszi ezt a közösséget, ezt a gyűlést különössé, hogy Európa és Európa polgárai iránt elkötelezett, és ez a tagok mindegyikére igaz. Önök az Európa parlamentje és Európa érdekében dolgoznak. Számomra nagyon jó volt, hogy az itt folyó igen fontos munkában részt vehettem. Megtiszteltetés volt számomra, hogy az, e, a foglalkoztatási bizottság tagjaként dolgozhattam, és az európai integrációt is előmozdíthattam az európai konvent tagjaként, amely a Lisszaboni szerződéshez vezete. Különösen nagy örömöm lesz szolgált, és nagy megtiszteltetés volt az, hogy azokat a változásokat is kidolgozhattam, eh, amelyek ennek a háznak a hatáskörét kibővítették. Az elkövetkezendő hat hónapban támogatásukat, az együttműködéseket és a partnerségüket kérem, mert ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy az előttünk álló sok feladatot meg tudjuk valósítani. Hölgyeim és uraim, olyan generációhoz tartozom, amely a 80-as években volt fiatal. Nagyon sokunk számára ez nagyon nehéz időszak volt, nagy munkanélküliség és munkahelyek hiánya jellemezte, különösen a fiatalok számára, akik az oktatási helyzet, az oktatásban is sok csökkentést tapasztaltak, és sokszor úgy jellemeztek minket, mint a jövő nélküli generáció. Ugyanakkor láttunk olyan nagy távlatokban gondolkodó és lelkes vezetőket, mint Havel, és Európa ebben az időszakban megteremtette az egységes piacot, lehetővé tette a berlini fal leomlását és Németország újraegyesítését, megteremtette a Maastrichti szerződést és a kibővítéseket is végrehajtotta. Tehát a kétségbeesésből, a pessimizmusból haladás és optimizmus született, és egy egyedülálló együttműködési modell jött létre. Erre büszkék lehetünk. Arra is, hogy ha visszagondolunk arra, hogy néhány évtized alatt Európa a megismétlődő konfliktusok kontinense helyett 27 államból álló egységé változott, amely a nyitottság, a jogállamiság és a demokrácia elveire épül. Példanélküli keretét állítottuk fel a döntéshozatalnak európai szinten, mégpedig a közösségi módszert. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a szabadság, az igazságosság és a, a, társadalmak olyan formáját nem teremtsük meg, amely figyelembe veszi a kultúrák különbözőségét is. Közös értékeink a szolidaritás, a részvétel és a befogadás. Számunkra ezek nem csak nemes elvek, hanem a gyakorlatban felhasznált munkaeszközök. Ezért építettünk egy erős szociális dimenzióval rendelkező Európát. Szeretnénk, hogyha a prosperitás és a szolidaritás egyaránt megvalósulna, mert tudjuk, hogy a modern világban ezek nem csak kívánatos dolgok, hanem egymástól rendkívül erősen függenek is. Ebben a században még sokkal inkább, mint a múltban, az igazságosság, a gondoskodás és a lehetőség, a hatékonyság feltételei, a, a hatékonyság pedig a befektet, az igazságosságba, a gondoskodásba és a lehetőségbe való befektetés feltétele. És ez Európa sikerének az áloga. Különösen ma szentelek ennek nagyon nagy figyelmet, nem csak azért, mert a múltat szeretném értékelni, hanem azért, mert a jövőbe vetett bizalmat és a jövőbe mutató utat is szeretném megerősíteni. Senkinek nincs kétsége afelől, hogy súlyos gazdasági válságban vagyunk, amely együttműködésünk alapjait rengette meg. Alacsony a növekedés, magasak az adósságok, a vállalatok küzdenek, munkahelyek szűnnek meg, a bizonytalanság európai családok millióinak mindennapjává vált. És a jelenlegi helyzet miatt az európai polgárok létszámcsökkentések és elbocsátások előtt állnak. A gazdasági kihívásokra határozott cselekvéssel kell válaszolnunk, vissza kell állítanunk az Európába vetett bizalmat, és a növekedésnek, a haladásnak egy új alapját kell megteremtenünk, hogy az európai modell továbbra is hosszú távon életképes maradjon. Minden generációnak tartozunk ezzel, de különösen a fiataloknak. A fiatalok igazságosan, jogosan követelik tőlünk azt, hogy legyen hozzáférésük ugyanazoknak, ugyanazokhoz a ö, oktatási és foglalkoztatási lehetőségekhez, mint a korábbi generációknak, mert csak így tudunk, erre alapozva tudunk biztos jövőt építeni szívesen dolgoznak a jövőért, de csak akkor tudják elérni, hogyha mi ösztönözzük őket, és lehetővé tesszük számára, hogy ezt elértük, elérjék. Hogyha azt akarjuk, hogy majd a jövőben gondoskodjanak rólunk, akkor most nekünk kell róluk gondoskodnunk. Ez a generációk közötti szerződés lényege, és ez, ehhez elkötelezetten kell hozzáállnunk. Meg kell mutatnunk, hogy ugyanolyan határozottan ö, fogjuk támogatni a szilárd államháztartások kialakítását, ugyanis ez az egyetlen védelem a rövidtávú spekuláció ellen. A szociális piacgazdaság fenntartható jövője egyedül úgy valósítható meg, hogyha a változást ösztönözzük és a versenyképességünket növeljük. Csak így tudunk stabil növekedést biztosítani és maximális innovációs lehetőségeket biztosítani. A kiadások visszafogása nem a szolidaritás megszűnését jelenti. Jelenleg a szolidaritás előfeltétele ez. Biztos vagyok benne, hogy az emberek nagy többsége ezt megérti, és kész arra, hogy részt vegyen ebben a munkában, hogyha tisztességesen végezzük el ezt a munkát. Az emberek készek arra, hogy áldozatokat hozzanak, de azt nem akarják, hogy őket feláldozzák. El fogják fogadni a megszorításokat, ha igazságosak a megszorítások. De hogyha nyilvánvalóan egyenlőtlen, igazságtalan megszorításokat akarunk, az ellen tiltakozni fognak. Európa vezetőiként erre a valóságra reagálva kell majd tevékenykednünk. Hölgyeim és uraim, el, Európa sorsa, Dánia sorsa is. Dánia mindig ilyen szempontból szemlélte az európai együttműködést. 40 évvel ezelőtt Dánia a közösség kibővítésében, kibővítésében részt vett, és nagy bizalmat helyeztek bennünk, mert rögtön utána nekünk adták a, az e, soros elnökségen. 30 évvel ezelőtt Dánia a hidegháború idejében vezette Európát. 20 évvel ezelőtt akkor volt az elnökség Dánia kezében, amikor elintották az egységes belső piacot. 10 évvel ezelőtt pedig akkor volt Dániája soros elnökség, amikor az egységes Európa iránti elkötelezettségünket betöltöttük. Most megint nagyon nehéz helyzetben vettük át az elnökséget, és megint igen sokat fogunk tenni annak érdekében, hogy Európát előre mozdítsuk. Az európai polgárok elvárják az európai vezetőktől, hogy cselekedjenek, jogosan. Egyetlen dolgot kell észben tartanunk. A demokratikus politikok, politikákat az e, eredményeik alapján fogják megítélni, nem pedig a jó szándékok alapján. A Dán elnökség mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió kézzelfogható has, hasznos eredményeket produkáljon, olyan eredményeket, amelyek a fiatalok és öregek, tanulók és munkások Észak- és Dél-Európa területén mindenhol egyaránt hasz, mindenkinek hasznára válnak a legfontosabb prioritásaink a következők. Először is egy felelős európai gazdaság megteremtése, ugyanis ez a válságból kivezető egyetlen út. Újra a fejlődés útjára kell terelnünk Európát, hogy polgáraink prosperitását és biztosít, biztonságát biztosítani tudjuk, és ez fegyelmet, illetve politikai jó szándékot feltételez minden, mindannyiunk számára egy felelős költségvetést kell kialakítanunk, és az államháztartási hiányokat ismét ellenőrzés alá kell vonni. Másodszorban dinamikus Európát kell megteremtenünk, a hosszú távú növekedést és munkahelyteremtést kell ösztönöznünk, különösen a fiatal generációk számára. A modern és fejlődő belső piac ennek a törekvésnek az egyik legfontosabb része, és ki kell használnunk az Európán kívül lévő fejlődő gazdaságokkal kínálkozó kereskedelmi lehetőségeket is. Harmadsorban egy zöld Európát kell kialakítanunk, ambíciós energia és klímapolitikát, hiszen ezen a területen globális szinten is vezető szerepet játszunk. De ezt a szerepet továbbá is meg kell tartanunk, és annak érdekében, hogy másokat is ösztönözzünk, új új intézkedéseket kell az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén tennünk több mint 20 millió európai munkahely függ össze valamilyen módon a környezettel, tehát hatalmas lehetőségek is rejlenek ebben a területben is, de ugyanakkor megvan annak a veszélye is, hogy a csúcs technológiai kutatás és a tudásintenzív munkák, munkahelyek Európán kívülre kerülnek. A Dán elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a munkahelyek jövőben is Európában maradjanak. Negyedszer, Biztonságos Európát szeretnénk, hiszen egy globalizált világban csak egy közös európai törekvés tudja biztosítani polgáraink biztonságát. Harcolni fogunk a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés ellen. Határunkat megfelelőképpen kell, hogy igazgassuk, és egy jól működő európai menekültügyi rendszert kell megalakítanunk. Európa hangját határainkon túl is hallatnunk kell, és a közös értékeinket, valamint érdekeinket meg kell védenünk. Támogatni fogjuk a, az Európai külügyi, kül, kül, külügyi magas képviselő munkáját és a külügyi szolgálat munkáját ezzel kapcsolatban a növekedés és a munkahelyteremtés, költségvetési fegyelem, a zöld politikák és az európai polgárok biztonságának megteremtése. Ezek a legfontosabb céljaink. Bátraknak és ambiciózusnak kell lennünk. Egy gazdasági válság idején nyilván nem várhatom el, hogy a Dán soros elnökség dolga könnyű legyen, de abban biztos vagyok, hogy nem fogunk visszariadni a feladatoktól Természetesen egy soros elnökség nem tudja egyedül megvalósítani a céljait. Aktív együttműködésre van szükségünk minden résztvevő részéről, a tagállamok, az európai intézmények és a civil társadalom részéről is. Egy, egy, együttesen kell dolgoznunk, össze kell fognunk, és csak így, tudjuk, így tudunk megfelelni a kihívásoknak. Ennek a parlamentnek a hozzájárulása rendkívül fontos lesz ebben a munkában. Hölgyeim és uraim, ma Dánia miniszterelnökeként biztosíthatom önöket arról, hogy személyesen is elkötelezett vagyok az európai ügy mellett. Teljes szívemből kiállok Európáért, és elsősorban a gyermekeim érdekében teszem ezt. Tudom, hogy az ő biztonságuk, az ő lehetőségeik és az ő szabadságuk azon múlik, hogy az ő generációjuk élet lehetőségei és szabadsága meg lesz-e teremtve. Ez az Európai Unió a legjobb eszköz arra, hogy a szükséges feltételeket megteremtsük kontinensünkön is és az egész világon is. Hölgyeim és uraim, az unió és a szolidaritás megítélése nem azokban az időkben a fontos, amikor könnyű időket élünk és könnyű a dolgunk, hanem a kihívások idejében. Most pedig pontosan a kihívások ideje jött el. Tulajdonképpen a kihívások, amelyek előttünk állnak, állnak a következők. Először is a, a döntéshozás intézményeit és szabályait meg kell erősítenünk, olyan unió vagyunk, amely az együttműködésen, a jogállamiságon és a demokrácián alapul. A válság idejében nagyon nehéz döntéseket és kompromisszumokat kell hoznunk, és ezek az alapok többek között a közösségi módszer a korábbinál sokkal nagyobb jelentőséget kapnak az alapvető szabályok és eljárásokra való támaszkodás nem csak a kis államok számára fontos, mint amilyen Dánia is, ez egyesíti az uniót, és ez az, ami együttműködésünket annyira erőssé és tartósá teszi, és ez, ami minden, mindannyiunk érdekét szolgálja. Azon kívül azt is el kell fogadnunk, hogy Európa a jelenlegi a jelenlegi válság megoldása, és nem a válságot okozó probléma a válságból kivezető út a több Európa, nem pedig a kevesebb Európa megteremtése. Hogyha az európai vezetők ezt nem fogadnák el, akkor az azt jelenteni, hogy nem reagálnak megfelelőképpen a valóságra. Csak így lehet megmutatni polgárunknak is, polgárainknak is, és a külvilágnak is, hogy elkötelezettek vagyunk az európai projekt mellett. Európát úgy kell kivezetnünk a válságból, hogy közben az értékeink nem sérülnek. A pénzügyi korlátozottságok, korlátozások nagyon fontosak a gazdaság stabilizálására, de hogyha egyszer a szociális piacgazdaság jól működőnek és jónak bizonyult már évtizedeken keresztül, akkor ez kell, hogy legyen a célunk és a vezérelvünk továbbra is. Világos, hogy a jelenlegi válság Európát nagy feladatok elé állítja. Hatalmas felelősség áll most abban, hogy visszaállítsuk a gazdasági stabilitást régiónkban, és a költségvetési megállapodás kulcsfontosságú szerepet fog játszani az Európa és az euró stabilizálásában de semmiképpen nem vezethet minket rossz útra a válság. Ellenkezőleg korábbinál sokkal nyilvánvalóbb az, hogy közös a sorsunk. Rendkívül fontos az, hogy együttműködjünk, és hogy együtt maradjunk. Hogyha meg, ha szeretnénk megvalósítani Václav Havelnak az együttműködésről és a szolidaritásról szóló szavait, akkor biztosítanunk kell azt, hogy Európát ismét működésbe hozzuk, és ezt együttes erővel meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony. Hölgyeim és uraim,